rendi kérdésben. Gicos úr meg is kapja a szót természetesen. A e, Közlekedési Szakbizottság az Európai Parlament által elfogadott e, szöveg e, módosítására nyújtott be egy kiigazítási kérelmet, amelyet elfogadtunk és legalább 40 tag kérte ezt, ezért szabadásra kell bocsájtani. A plenáris ülés honlapján megtalálják a szöveget, és a jegyzőkönyvben ezt közé is fogjuk tenni. A